Nos, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Folytatjuk az ülésünket Tóth Nagykövet úrral, az átfogó atomcsend szerződés szervezet előkészítő bizottságának ügyvezető titkárával. Ez folytatja munkánkat, ami a leszereléssel, illetve a fegyverzet elterések megakadályozásával kapcsolatos, aktuális kérdés. 2005. augusztusa óta ügyvezető titkára a ö, leszerelésnek szakembere. Ez a ö, tiltás 44 állam aláírására szorul ahhoz, hogy érvénybe lépjen, de kilencen még nem írtak alá, vagy nem ratifikálták. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a ratifikáció hogyan halad. A múlt heti aktualitás fényében, azt hiszem ö, ott volt New Yorkban a biztonsági tanács ülésén. Jó lenne tudni, hogy az iráni, észak-koreai ügyek, illetve a New Yorki határozat fényében. Hogyan alakul a helyzet? Nagykövet úr, a szó. so uh, Köszönöm szépen. Jó napot kívánok. Ez nagy lehetőség és megfelelő alkalom számunkra és a szervezetnek, hogy kifejezzük köszönetünket az EU támogatásáért, amelyet a e, szerződésnek biztosít. Ahogy e Danzsan úr e, mondta, nagyon érdekes héten mögöttünk New Yorkban a legmagasabb szinten a elnöki szinten um, előkelő helyen szerepelt a, C, a CTBTO is. Az utóbbi években valóban ezzel foglalkoztam, és ezért láttam, milyen nehézségek vannak. Szeretnék szólni az új politikai fejleményekről, és hogyha szabad, hogyha van rá akkor kicsit tágabb összefüggésbe helyezném, hogy ez a mm, mechanizmus hogyan működik. Nos, néhány születési évvel kezdjük a szerződés. 1966-ra tekint vissza, akkor, akkor az atomkísérleteket megtiltotta mindenki számára, minden időkben, minden környezetben. Ez a szerződés kombinálja a tiltást az ellenőrzéssel, verification regime ellenőrzési rendszerrel. Danzsa úr már szólt róla. Ez egy egyszerű, ez egy teljesen ö, ö, különleges rendszer. 44 ország aláírása és ratifikálása kell ahhoz, hogy ez életbe lépe. Ez az első alkalom a jog történetében, hogy ö, ilyen érvénybe lépést ö, kitaláltak. Ö, szerintem ez utolsó alkalom is, tehát kettős Nos, a projektor működik. Kérem a kollégámat, hogy mutasson szlájdok, szlájdokat, de hát megpróbálom lehetőleg színesebbé tenni a szlájdok nélkül is. Az ellenőrzési rendszer arra szolgál, hogy megbizonyosodjunk a felől, hogy tényleg betartják a tiltást. Ennek három eleme van. Az első a globális monitoring rendszer. Ez a fegy, fegyverek remélhető csendjét ellenőrzi, föld alatt és az atmoszférában és, és az óceánokon hogyha valami zaj van, amit atom kísérlet okoz, akkor erre odafigyel. 337 eszköz működik világszerte. Lefedjük a teljes világot minden környezetben, hallgatjuk a közvetet, és a technológia arra szolgál, hogyha robbanás van, értesítsen. Minden ilyen zaj, amelyre ö, odafigyelünk, elküldésre kerül, ö, a Bécsi adatközpontba az összekötetés globális kommunikációs rendszeren körül keresztül van 250 ilyen szál fut össze Bécsben, ott feldolgozzuk az adatokat, fogok majd mutatni erről is egy szlájdot. Sok zaj van a környezetünkben. Szamval például tegnap hallották, hogy nyolcas földrengés plusz cunámi volt. Ez a fajta zaj is megjelenik. Ez nem érdekel bennünket az ellenőrzés szempontjából. Meg kell különböztetni, hogy mi a cunami, mi a földrengés, és mi az, amit nem lehet természeti jelenséggel magyarázni, és azt kutatjuk. Nos, amikor feldolgoztuk az adatokat, az információkat, akkor nem ülünk rajta. Ez egy gigantikus porszívó, mely beszívja a az információkat, és akkor ott a összegyűjtjük a port, és a porban kotorászunk, hanem két évente kiöntjük ezt a porzsákat. Amint megkapjuk az információt, azt körbe is adjuk ugyan a ma ö, ugyanazon csatornákon keresztül 1200 felhasználók 112 országban. A harmadik komponens ennek a rendszernek a biztonsági háló, a helyszíni ellenőrzés, hogyha egy ország nem tartja be a kötelezettségeit, hogyha a monitoring rendszerünk ezt kimutatja, akkor helyszíni ellenőrzést tartunk 40 fővel, 100 tonna nagyon hatékony anyaga két hónapig lehet küldeni oda, hogyha valami kétej lenne a távolsági monitoringgal, akkor a helyszínen tudjunk ellenőrizni. Nos, milyen előrehaladás érünk el? 1997-ben kezdett el működni Bécsben ez a szervezet. Ez egy nagy rendszer, látszik a térképen. 600 különböző eszközünk működik a világon, világszerte ezt így kell mondani, mert az Antarktikumban is vannak távoli szigeteken, ahol van nincs rendszeres hajójárat, illetve nagyon bonyolult klíma, olyan helyen, ahol nagyon nehéz a klíma, vagy az adminisztráció, vagy a kommunikáció miatt megmaradni 270 személy működteti Bécsből ezt a, ezeket az eszközöket, és a, az állomásokon még 700-an dolgoznak. 97 óta sikerült előre lépni, akkor még csak a célok voltak meg, most a az állomások 75-80 százalék, amit terveztünk, működik. Mm, kétszer kipróbáltuk és teszteltük 2006-ban, 2004-ben Észak-Korea két tesztet hajtott végre, és a slide mutatja, hogy a különböző állomások világszerte hogyan fogták a szeizmikus jeleket. 61 szeizmikus állomás van. A politikai üzenet a térkép alapján a következő. 61 állomás van északon, délen, keleten, nyugaton. Ő ellenőrizni kell az információt, illetve egy, az a kérdés, hogy hány forrásból jön az információ. Itt 61-ből jött minden égtáj felül az adat pontok egyértelműek. Így teljesen semleges az adat behozatal. Ez természetesen a tiltás alá esik. A szeizmikus komponensen túl hadd emlékeztessek egy másik példára 2006-ból, ez az első a koreai atomkísérlet, a Nobel gáz 0,6 kilotonna, tehát kicsi robbanás volt, látszik a terjedés és a gáznak így nemesgáz terjedés egy kanadai ö, állomáson ö, 7000 kilométerrel távolabb is lehetett ö, ezt érzékelni. 30-szor, 50-szer kisebb volt a robbanás, mint más kísérleteknél ennek elérére a nemes gáz elárulta. Az időjárási körülmények olyanok voltak, hogy a közeli állomások kevésbé jelezték. A rendszert támogatja az atmoszférikus kommunikációs modell, szállítási modell, a kanadai állomás tudta mérni a robbanást, 30 platform segítségével, illetve olyan platformokével, amelyeket repülők, hajók hordoznak. 6 millió adat áll rendelkezésünk A terjedés teljesen releváns volt. Több százezer platform segített ebben. Ennek csak akkor van értelme, hogyha valami fontosabbat támogat ez a tevékenység, és itt a lényeg az, hogy az országok kapjanak lehetőséget arra, hogy megbizonyosodjanak, hogy először is tiltás van az atomkísérletekkel kapcsolatban mindenki számára, ezt mindenki betartja, illetve mindenki tudja, hogy mi történik. Bonyolult a helyzet. Annyiban, hogy ne legyenek hamis pozitív vagy negatív jelzések a hamis negatív jelzés probléma, illetve hát emlékezek az utóbbi évekből a hamis pozitív jelzések is problémásak. 250 ezer szeizmikus esemény volt az utóbbi 10 évben, ez rövidebb, mint a mi szervezetünk létezése 2000-től 2009-ig. Nos, két esemény volt az észak korai demokratikus, közt, korai demokratikus népi demokratikus köztársaságban két atomrobbantás. Meg kellett bizonyosodni afelől, hogy a két 150 ezer eseményből a kettőt sikerül beazonosítani. 249.998-at nem szabad annak vélni, nem szabad robbantásnak ö, ölni. Olyan országok, mint az USA, tagjai a szervezetünknek. Érdekes helyzet, mindannyian tudják, hogy a legutóbbi 8-9 évben az USA árnyalta hozzáállását a szerződéshez. Az USA a utóbbi kilenc évben befektetett be a rendszerbe egy 8 millió dolláros rendszer. Ez az utolsó két elnökségre Ö, igaz, 42 van 39-et építettek ez alatt az időszak alatt. Ö, nem csak azért, hogy ö, adatokat kapjunk, hanem azt mutatja, hogy a multilaterális információ cserében részt vesznek, tehát betartják a kötelezettségeket. Érdekes, hogy a legerősebb ország technikai szempontból milyen érdekelt, ennyire érdekelt a rendszerben. Hát az elején az ellenőrzés még nem annyira érdekelte. Senki sem álmodhat arról, hogy működtet és fenntart egy olyan rendszert, amely ilyen óriási, amely tudományosan sokféle, és amely eh, jelentős beruházást ö, igényel. Tízezer ö, eh, tudós van ö, gyakorlatilag ö, e mögött, a pénzről nem beszélve. Ez eh, ö, mit ö, jelent? 2009-ben mondjuk valaki kosztarikai, semmi ellenőrzési eszköz, de ott vannak a biztonsági tanácsban, és délután összehívják a BT-t a koreai teszt miatt, kísérlet miatt. Nem mindegy, hogy tudjuk, hogy mi történt, vagy csak meghallgatjuk a BT állandó tagjait hogyha egyenlőek akarnak lenni, akkor ez nem elégséges. Nos, mi történt másfél órával az észak kísérlet után? 112 fővárosban, 1200 intézményben megvolt az információ a magnitúdóról, a pontos helyszínről, ez releváns, nagyon közel volt az előző helyszínhez, a szeizmikus ö, mozgását. 5 kilométerre volt gyakorlatilag. Amikor egy esemény bekövetkezik mondjuk 15-20 km mélységben, vagy ennél mélyebben, akkor nagyon valószínű, hogy ez egy földrengés. Hogyha nem ilyen mélységben van, akkor már érdemes vizsgálni. 9, 9 órakor, május 29-én Bécsben összehívtuk a tájékoztatót, hogy elmagyarázzuk azoknak, akiknek szükségük volt további szakértelemre, hogy hogyan kell ezeket a szezmikus adatokat értelmezni, milyen ilyen állomásokon rögzítették, és mi a különbség a szeizmográf adatai között, a szeizmogram között, amit ez a az esemény okozott. Ezt követően a New York Times szerint a Kosztarikában, Burkina Faso, Törökország, Ausztria, Vietnám, Uganda, és már ugyanazt a, tudták, mint a többiek arról, hogy mi történt. Természetesen az egy más kérdés, hogy milyen politikai megközelítéssel kezelik az ügyet, de a tudás alapjuk megvan egy megbízható olyan forrásból, amit 90 ország támogat, amelyekben vannak ilyen berendezések. Ezért ez a rendszer egy azonos szintre hozza az érintetteket, és így valamennyi rendszert ugye leteszteltük, hát eléggé sajnálatos módon, de mégiscsak teszteltük. Azt próbálom üzenetként közvetíteni önök felé, hogy ez egy egyedülálló rendszer, és azzal kezdeném, hogy a tiltások is egyediek. A történelem során a nukleáris fegyverkorlátozás és leszerelés területén a nukleáris fegyverekre vonatkozóan kötelező tiltások vannak csak úgy, mint a különböző. Hogyha ismerik a, az atomsorompó egyezményeket, akkor nagyon jól értik, hogy ez mit jelent ebben a konszenzusban. Ez tilalom mindenkinek, minden környezetben, mindig. Mindenkire azonos módon vonatkozik. A másik elem, ami ebből fontos, az, hogy az ellenőrzési kötelezettségek is azonosak. Ez első alkalommal van olyan, hogy multilaterális körülmények között valamennyi államnak kötelező az ellenőrzési feladat is, csak úgy, mint minden egyéb. Tehát ez egy bizonyos jelentőséggel jelent az állomásoknak az egyharmada, amit az első képen láttak, azok olyan államok területén vannak, amelyeknek amúgy is vannak nukleáris fegyverei. Ez adok-kapok alapon történik. Először is részt, részt vesznek a munkálatban, a multilaterális közösségben, hozzájárulnak ehhez azért, mert korábban nekik is voltak már tesztelő helyszíneik, és onnan is kapunk információkat egy olyan rendszerből. Ezek közül sem, még a legnagyobbak sem tudtak volna egyedül létrehozni vagy üzemeltetni egy ilyen rendszert. Az adatoknak a megosztása nagyon demokratikusan történik, már említettem, szinte azonnali, és mindenféle megállapodások vannak, amik ugyancsak egyediek, és valamennyi országot lehetővé teszi, hogy minden ország felnőttnek érezze magát a nemzetközi közösségben. Engedjék meg, hogy még röviden beszéljek a hatályba, lépéssel, hatályba lépésről. A 44 név közül hiányzik még jó pár. Nehéz ez a... Vannak Pakisztán a hiányzása nem említhető USA, Kína, Izrael, Irán, Egyiptom, Indonézia, is nagy kihívást jelent számunkra. Jó hír azonban, hogy 1997 óta a nulla ratifikációról 115-ig jutottunk, és ebből a, a 35 van még hátra a 44-ből. Tehát még egy kicsit érdemes emlékezni arra, hogy az elmúlt tíz év azért az a multilateralizmusnak és a nukleáris fegyverkorlátozásnak nem az aranykora, de ez több mint száz ratifikációt sikerült elérni abban az időszakban, amikor a rendszer kialakult. Tehát azért van egy szilárd meggyőződés, hogy ezt a, az egyezményt, ezt a szerződést, ezt hatályba kell léptetni, és hogy ennek igenis van értelme, ez érdekeket szolgál. Ugyanakkor az is világos, hogy az országok nem akarnak vakon belemenni mindenbe és azonnal ratifikálni, Előrelépés történik, vannak akik egy kicsit úgy érezték, hogy esetleg stratégiai partnernek a lábára lépnek, hogyha elkötelezik magukat, és egy 1 milliárdos befektet, 1 milliárd dolláros befektetés az nem elhanyagolható, mert illetve ugyanakkor nem is nagyon nagy, mert sok esetben az államok olyan projektekbe fektetnek, aminek aztán semmi értelme, vagy nem valósulnak meg. A további ratifikációk haladnak a saját útjukon. A múlt hét heti események a biztonsági tanácsban is meghatározták ezeket. Obama elnök meghívása, államfők elfogadták a biztonsági tanács határ, határozatát, ami megint csak meghatározza a, azt, hogy a szerződést mielőbb hatályba kívánják léptetni. Ez természetesen nem gyakran történik meg az elmúlt 56 évben, csak három ilyen szintű biztonsági tanácsi ülés volt. Ez nagyjából minden 16 évben egyszer történik meg, az utoljára 1992-ben volt ilyen, és ilyen jelentős eseményre sem igazán került sor egész 96 óta. Tehát ez valószínűleg egy egyértelmű jelzés volt, ha bárkinek is kétsége lenne, legalábbis az amerikai adminisztráció szempontjából egyértelmű a cél, a másik a kérd, más kérdés az, hogy ez a cél mennyiben megvalósítható, kivitelezhető. Ez függ az önök hozzájárulásától is, és mindazok hozzájárulásától, akik hisznek a ö, jogban, a multilaterális ö, síkon is, illetve az, hogy a multilaterális körülmények is lehetnek azonosak ö, mindenkire vonatkozóan. A kérdés az az volt, hogy mi történik majd azokkal az országokkal, amelyek egyelőre kívül maradtak, mi lesz India, Pakisztán esetével, a, Egyiptom, Izrael továbbra is kérdés. Hát erre még visszatérhetünk, hogyha önöket érdekli ez a kérdés részletesebben. Még szeretném gyorsan elmondani, hogy ez a ö, fegyverkorlátozási rendszernek egy oszhatatlan része, véleményem szerint. Ö, vannak repedések a, a fegyverkorlátozási építményen. Jövő évben van egy nagy találkozó. Ez a rendszer, ez a 60-as évek végében alakult ki, és hogyha egy olyan a környezetet tartunk fel, ami nem mindenkinek azonos, tehát vagy mindenkinek szabadon hozzáférhetőek a nukleáris fegyverek, akkor ez már egy Iszlamabad utáni környezetet jelent, még csak nem is egy szeptember 11-i állapotot. És a, hogyha a szak, tehát a különböző kísérletek, a szakértelem nem megfelelő felhasználása további biztonsági kihívásokat jelent, nem csak nekünk, hanem mindenki számára. Tehát ez a szerződés ez része ennek az egész rendszernek, e, e szerződés és rendszer nélkül nem lenne hosszabb távon fenntartható a biztonság. Ez a szerződés valójában az utolsó lépése hogyha mondjuk egy olyan állam, mint Észak-Korea rossz úton indul el, ez az az utolsó határvonal, amin át kell lépnie. Felvetődik a kérdés, hogy mire jó egy szerződés, egy ellenőrzés rendszer, hogyha egy olyan egy ország annyira csökönyösen viselkedik, mint, mint egyes országok akkor a nemzetközi közösséget mobilizálni kell. Először is látni kell, hogy mik a küszöbök, mi a jog, mi történt valójában, és természetesen tartanunk kell magunkat a biztonsági tanácsnak a határozataihoz. Én itt be is fejezem elnök, köszönöm szépen nagykövet úr, köszönöm a technikai magyarázatokat is, amelyek nagyon világosak voltak és nagyon jól érthetőek. A fegyverkorlátozási kérdések. Először Lözing asszony, majd Szoboda úr. Ja, vielen Dank, Herr Botschafter. Köszönöm szépen, nagykövet úr, köszönöm szépen ezt a nagyon részletes és kitűnő felvázolást. Ez egy olyan projekt, amelyet a politika irányultságtól függetlenül azt hiszem, hogy üdvözölhetünk mindenképpen, és ugyanúgy üdvözlendő az az állásfoglás is, amelyről beszélt hiszen ez az állásfoglás valóban reményt ad, ez a határozat arra, hogy egy ilyen lassan haladó folyamatot végre dinamikusabbá tehetünk talán. Természetesen felmerül a kérdés, hogy miért fordulhat elő az, hogy bizonyos országok nem írják alá ezen szerződést, illetve nem ratifikálják. Minden bizonyal ennek vannak különböző ö, okai. Feltételezem, hogy ö, vannak különböző érdekek is, például a politika területén, illetve a katonai kérdések területén. Amikor Obama elnök úr például sürgeti az USA ratifikációját, ugye az USA nem ratifikálta ezt, én azt szeretném, hogy pont a baráti országok, mint Izrael vagy az USA különös nyomást gyakoroljanak. Ez így számunkra ugye könnyebb, mint olyan országok felé fordulni, akikkel kevesebb a kapcsolatunk. Én azt szeretném tudni, hogy igazából melyek lehetnek a háttérben meghúzódó okok, és vannak ugye technikai, katonai területen keresendő okok is talán. Egy konkrét kérdésem volna, elnézést, hogy itt ilyen technikai kérdésekbe bocsátkozok, és ilyen laikusan fogalmazok, de pont az amerikai hadsereg részéről nyíltan beszélnek, illetve spekulálnak az atomfegyverek esetleges bevetéséről. Például Robert Cooper nyilatkozott ilyen módon, és amit én erről olvastam, azt tükrözi, ahogy azt mi ugye laikusan ilyen bunker megtörő eszközöknek nevezünk, tehát a rejtett vegyi biológiai fegyverek felkutatásáról van szó, hogy ezt elérjék, az atomfegyverek új generációja szükséges ehhez. Ezeket pedig kísérletek nélkül nehéz előállítani. Én azt szeretném tudni, hogy ön elképzelhetőnek tartja-e azt, hogy éppen annak érdekében, hogy ezen a mini Jux nevű fegyverek bevetése valóra válhasson, talán az Amerikai Egyesült Államok szemben ugye a politikai megközelítéssel, ugye Obama elnök úr politikai megközelítésével talán itt meghúzódhat egy esetleges indok. Merci, Monsieur Svoboda. Ja, danke, Herr Köszönöm, Svoboda úr. Köszönöm, elnök úr. Egy ideje, mivel ugye az ügynökség nincs olyan túl messze a lakóhelyemtől, lehetőségem nyílt arra, hogy Tóth úrral találkoznak, Úgyhogy igazából nem is egy kérdést szeretnék most feltenni, hanem azt szeretném megjegyezni, hogy mi az Európai Parlamentben az elkövetkező időkben, amikor ugye fokozottabb kapcsolatokat létesítünk az Egyesült Államokkal, és hivatalosan ugye látogatásra is sor kerül, közös parlamenti delegációnk is van, foglalkoztat bennünket az USA, Európai Unió közti csúcs az elkövetkező hetek során, tehát talán egy állásfoglalást is ki kellene dolgoznunk, és támogatnunk kellene azt, amit Tóth Nagykövet úr is említett. Arra a határozatra gondolok, amelyet az ENSZ is elfogadott mindig meglep az, hogy a nyilvánosság háta mögött, a nyilvánosság tudta nélkül ugye kidolgoznak egy ilyen szerkezetet. Ez tulajdonképpen bizalmat épít. Ön tudja, hogy mindent pontosan ellenőriznek, de én arra szeretném kérni a kollégákat, hogy a párti irányultságtól függetlenül az amerikai szenátorokkal a kapcsolatainkat használjuk fel, és természetesen az Európai Parlament is a hivatalos nyilatkozatok által támogassa ezt a keretet, mert hogyha az USA ezt aláírja, akkor úgy gondolom, hogy ezzel nyomást lehet gyakorolni más országokra. Ugyanakkor az USA nehezen győzheti meg más egyéb országokat, hogyha maga sem ratifikálja ezt a szerződést. Úgyhogy ez a kérdés nagyon fontos, és a parlamentnek szerintem ebbe az irányba kellene elmozdulnia. Köszönöm. Merci, Monsieur Weigel. Köszönöm szépen, Weigel úr. Köszönöm szépen. Szeretnék én is egy észrevételt fűzni, és köszönöm, hogy nagyon jó ötlet volt, hogy ezt a vitát napirendre tűzték. Szerintem nagyon hasznos, hogy ha beszélünk azon szervezetekről, amelyek szorosan kapcsolódnak mindahhoz, ami a mi szakbizottságunk témája. Ugyanakkor egyes esetekben nagyon nehéz többet megtudni ezekről a lényegi kérdésekről, illetve az arról, hogy ezek a szervezetek tulajdonképpen mivel foglalkoznak. Tíz évvel ezelőtt nagykövet úr mellett egymást ültem Bécsben, és nagyon nagy örömmel látom, hogy azóta elég sok előrelépés történt. Amikor én ott voltam, akkor még nagyjából csak egy nagyon szép ötletről volt szó, mostan pedig már konkrétummá fejlődött. A probléma lényege, amit kollégánk az imént említett, továbbra is fennáll vannak egyes országok a listán, azok, amelyek nem vesznek részt ebben a munkában, és körülöttük van nem csak a az fegyverek elterjedésének problémája, hanem az igazi háborúk és a mindenféle veszélyek, amelyekkel globális szinten kell szembenéznünk. Tehát nagyon nagy siker lenne, hogyha egyszer például Izraelt sikerülne bekapcsolni ebbe a szerződésbe, vagy Kínát, vagy Iránt, Pakisztánt, és természetesen más országokat is mondhatnánk. Én ö, csatlakozom ö, ahhoz, hogy én is örülök, hogy az Egyesült Államok egy pozitívabb magatartást ö, tanúsít a CTBTO iránt, ö, és remélem, hogy a mi vitánk is hozzájárulhat ahhoz, hogy nagyobb legyen az érzékenység a döntéshozó szinten az Egyesült Államokban. Teljesen világos, az Egyesült Államoknak van egy előnye, ezt ön is említette. Ön diplomata, és nem mindent mond ki, de természetesen ha nem csak adataik lennének, hanem ö, arra is lenne le, képesség, hogy tudják értelmezni az adatokat, akkor az amerikaiak sokkal többet hozhatnának ki az adatokból, mint mondjuk, amit ki tud hozni Szlovénia vagy part. Tehát az nagyon jó, hogy van egy elkötelezettség, és nagyon jó, hogy a közös céljaink irányába tudunk ezzel haladni. Az információiból nekem valami hiányzott, a ö, Oroszországról nem volt igazán szó, hogy mennyire ki, hajlandó Oroszország, mennyire áll készen, hogy ebben a projektben együttműködjön. Esetleg, hogyha erről tudna valamit mondani, az érdekelne. Hát lényegében ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Merci, monsieur. Elnök, köszönöm szépen, Gottyeri úr. Anch'io la ringrazio per eh, l'intervento davvero istruttivo di come... Köszönöm szépen. Nagyon sokat tanultam, ahogy önt hallgattam, és azt a következtetést vontam le, hogy a multilateralizmus elengedhetetlen. A multipolarizmus és a multilateralizmus nem ugyanaz. Itt nem multipolaritásról van szó. Egy új reményt vázolt ön fel az imént, ami ennek a szerződésnek a hatályba lépésével jelenik meg, és a hatályba lépés áll a központban. Ebbennek jelentős eleme az amerikai magatartásváltás. Szeretném, hogyha több információt tudna mondani arról, hogy a vita az amerikai szenátusban, hogy megy. Ha jól emlékszem, ez talán tegnap volt, hogy a szenátus elutasította Obama elnöknek az egészségügyi rendszerét. Na most hogyan áll ez a szenátusi szavazás, ami majd májusban lesz? Hogy van egy, ha valami, sajnál, valami felett sajnálkozunk, akkor az az a magatartás, ahogyan az indiai szubkontinens viselkedik. Tehát, hogy ilyen egyetemértés van Pakisztán és közöttük. Ez szerintem egy ö, politikai gordiuszi csomó, ö, egy kicsit az Egyesült Államok pedig olajat öntötte erre a tűzre. Jó lenne tudni, hogy mi a, a pakisztáni és az indiai elit közötti vita hogyan megy, illetve mivel az egyes országokba, és mit tesz az amerikai kormányzat e két ország irányába. Nagykövet úr, öné a szó. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket, amelyekkel azt hiszem, hogy eltölthetjük az elkövetkező négy órát is akár. Meg fogom próbálni ezeket csoportban megválaszolni, ha megengedik, úgyhogy ha megengedik, akkor összekapcsolnám azon elemeket, amelyek véleményem szerint összetartoznak. Elhangzott egy kérdés arról, hogy hogyan néz ki a helyzet egyéb országokkal, Izrael, Kína, Pakisztán, Oroszország, és természetesen volt egy kérdés az USA általi ratifikációról, ennek esélyeiről. Svoboda úr említette, hogy mely EU partnerek, illetve ratifikálhatják ezt, és hogy az EU mit tett ennek érdekében a ratifikáció. Nos, természetesen olyan országok, mint Kína vagy Indonézia nem lenne szabad, hogy kivárják az USA általi ratifikációt. Ez a két ország azt mondja, hogy igen, a ratifikáció felé haladnak, de szeretnék meglátni, hogy az USA ratifikálja-e a szerződést. Politikailag tehát megnézhetjük, hogy ezen országok vajon miért várakoznak arra, hogy az USA ratifikálja. De minden esetre tény az, hogy várnak, és kulcsfontosságú a ratifikáció. 68 szavazat szükséges a szenátusban, most 60 szavazat biztosított a szenátusban a ratifikáció érdekében. Mi tudjuk, és nyilván önök is tudják, hogy vannak egyéb kérdések is, amelyek ugye függőben vannak, belpolitikai kérdések, az egészségügyi reform. Nem lehet tudni, hogy milyen belpolitikai esetek merülnek fel, például az éghajlatváltozás, a gazdaság, pénzügyi reform szempontjából. És lehet, hogy a szenátusnak ezért más kérdésekkel is kell majd foglalkoznia. A jelenlegi helyzetben Nehéz előrejelezni azt, hogy a szenátorok vajon a párt vonalakon átlépnek-e. Ami azonban ígéretes ezen szerződés szempontjából, az először is az, hogy az külügyminiszter, a elnök, az alelnök, korábbi szenátusok, ugye Biden, Hillary Clinton és más politikusok ismerik ennek a részleteit, önök is tudják, hogy mennyire fontosak az aprólékos részletek ugye a parlamenti munkában, és emellett van egyéb támogatás is. Kissinger támogatta ezt, vannak bármilyen kifejezéseket is használjunk, vannak különböző támogatások, és ezáltal alátámasztják azt az irányt, amely az atomfegyverek korlátozása irányába mutat. És amikor ugye Henry Kissinger-t említjük, Itt nem kifejezetten a korlátozással foglalkozó bürokratákról beszélünk, lehet, hogy én ebbe a kategóriába tartozom, ő azonban nem. Az ő megközelítésük a következő. Azt állítják, hogy az atomfegyverek egyre inkább egy eszközké válnak olyan helyzetekben, amikor nem állami szervek, egyének úgy használhatják fel ezen fegyvereket akár, vagy magát a technológiát, a hasadó anyagot, amely nem megfelelő, illetve a különböző elemek kapcsolatával, a különböző elemek halmazával is visszaélhetnek. És ezt hangsúlyoznák, és hogyha nyomon követték a múlt heti biztonsági tanácsi ülést, akkor láthatták, hogy Henry, Henry Kissinger és George Schultz jelen voltak, Bill Perryvel együtt a BT tanácskozásán, és ezáltal is jelezték ezt a pártokon átnyúló támogatást. Ez pedig egy olyan remény, amely ugye azt jelzi, hogy McCain, Luber nagy befolyású szenátorok is talán csatlakoznak majd ehhez az elképzeléshez, amelyet Henry Kissinger és Schulz már felkaroltak. A szenátusbeli vita természetesen függ egyéb kérdésektől is, a felülvizsgálattól, ugye a, egyáltalán az atomfegyverek szerepét meg kell ítélni, és akkor itt átérhetünk majd arra, hogy az atomfegyverek milyen szerepet tölthetnek be, illetve milyen kontextusban valósulhat meg a leszerelés, illetve az atomfegyverek korlátozása. A különböző tanulmányok készülnek, például a szerződés ellenőrzéséről. Néhány nappal ezelőtt fél tucat szakértővel Washingtonban jártam, és tudományos akadémiával tárgyaltunk. Tehát elnöki részről van egy komoly erőfeszítés, és a technikai szférából is kibontakozni látszik egy ilyen erőfeszítés, amely politikusok támogatására számít. Persze van egy belpolitikai vita, és az én mottom az, hogy minden egyes országnak el kell döntenie, hogy érdeküket szolgálja-e ez a szerződés. Itt nem egy nemzetközi bürokráciáról van szó, hanem egy multilaterális közösségben mozgunk. Ez a szerződés mindenek előtt az ő biztonságokat, a különböző országok biztonságát szolgálja. Ettől eltekintve a helyzet reménytelen, hiszen ezt nem másokért ratifikálják, hanem minden ország saját maga érdekében kell, hogy ratifikálja. Ezt az üzenetet ahogyan Kissinger és Schulz az USA-ban ezt próbálja közvetíteni, ezt az Indi- Indiában is közvetíteni kell. Indiába is el kell juttatni, és ott is meg kell foglalni a Mumbai utáni kontextusban ennek jelentőségét. Hogyha Pakisztán például hasadó anyagot hoz létre, már pedig van egyfajta regionális fegyverkezési verseny, bármilyen bárhova is helyezzük a hangsúlyt, hogy India vagy Pakisztán, Pakisztán vagy Kína között. Pakisztán azt nyilatkozza, hogy mi India felé tekintünk, Indiára figyelünk oda, és Indiával versengünk. Vannak tehát berendezések, ugye a hasadóanyag mértéke is, illetve ennek nagyságrendje is jelentősebbé válik, a technológia egyre több kézbe kerül, ez pedig jelzi azt, hogy hol történhetnek visszaélések. Hogyha megnézzük Mumbai-t és megnézzük azt, hogy mit történik egy rossz forgatókönyv esetén, mi nem erre törekszünk persze, de a politikusok ezt nem zárhatják ki. Kissinger és Schulz is azt mondják, hogy ezt nem zárhatjuk ki, és az egyetlen megoldás az az, hogy az atomfegyvereket korlátozzuk, és elfolytjuk a visszaélés lehetőségét. Ezt Indiának is meg kell fontolnia, hogy itt egy klasszikus elrettentésről van ez szó, hogy ez működik-e, ahogy az az nukleáris elrettentés tankönyvében le van írva. Nos, ez úgy tűnik, hogy nem működik, ez pedig emlékeztet bennünket arra, hogy mi történt Indiával. Azt hiszem, hogy Indiára is vonatkozott egy kérdés. A 2002-es helyzet, amikor az indiai védelmi miniszter azt nyilatkozta, hogy India készíthet ugyan nukleáris fegyvereket, de akkor holnap Pakisztán nem létezik már, mert pedig egy ilyen helyzetet senki sem szeretne, hiszen ha bármi rosszul sül el egy olyan térségben, mint a dél-kelet-ázsiai térség, akkor a kereskedelmi, pénzügyi ö, lánc, amely keresztül vonul ezen a területen, mindannyiunkat egy nagyon bonyolult helyzetbe hozhatja és ezt az érvelést Indiában, Kínában, Pakisztánban is végig kell vezetni. Ugyanakkor persze, ami nagyon fontos, az az, hogy meglássuk, hogy hova haladnak az országok. India két-három héttel ezelőtt Santanam kutató felvetette, hogy Indiának több hidrogénbomba kísérletre van szüksége. Ami érdekes, az az, hogy az indiai tudományos körök amelyek a 98-as kísérletért felelősek. Nos, ezen körökben voltak, akik ezt ellenezték, akik jelezték, hogy nem akarják az USA-indiai paktumot veszélybe sodorni, mert ez mindenképpen veszélyeztetné ezt a kapcsolatot. És azt mondták, hogy nincs szükség ilyen kísérletre, mert a kutatók véleménye szerint erre nem volt szükség. Ami érdekes az az, hogy ilyen megjegyzések nem kívülről érkeznek, nem az USA, illetve nemzetközi szervezetek részéről, hanem magában Indiában a kutatók hangoztatják ezt. Előállhat egy olyan helyzet, amelyben az emberek és a politikusok is talán átértékelik a helyzetet. Én nem gondolom, hogy ez a folyamat már ott tartana, ahol kellene, de jelzi, hogy mi történik a kulisszák mögött. Talán egy hasonló folyamat létezik Kínában, értékelik Kína biztonságpolitikai szükségleteit, ez pedig egy olyan kérdés, amelybe a parlamenti képviselők is beavatkozhatnak. Jelen pillanatban ez a szerződés hatályba léphet, méghozzá csak úgy, kizárólag úgy, hogyha magas szintű politikai támogatásban részesül. Nem pusztán a politikusok, parlamenti képviselők, illetve külügyminiszterek részéről, hanem a miniszterelnökök és az elnökök támogatására is szükség van. Ez hasonló, mint a 93-as szerződés. Nem volt szükség Clinton, vagy Major, vagy Chirac támogatására a CTBT irányában, hiszen ők nagyon is jól tudták, hogy mit hordoz ez magában. És rekord idő alatt, kevesebb mint három év alatt a nullától az aláírásig vitték ezt. Nem azért, mert a nagykövetek ezt tisztázták volna, hanem azért, mert megvolt a kellő politikai vezetés, és a nemzetközi közösség támogatásával sikerült ezt vinni. Tehát ilyenfajta együttműködésre és kötelezettségvállalásra van szükség, és ez kezd most kibontakozni. Remélhetőleg ez befolyásolja majd azokat is, akik fontolgatják mindezt. Elhangzott egy kérdés Izraelről is. Izrael New Yorkban egy miniszteri szintű találkozón egy érdekes kijelentést tett. 40 miniszter Hillary Clinton is részt vett egy konferencián, és Izrael nem mondta azt, hogy igen, hol Izrael ugye aláírta ezt a szerződést, tehát Izrael nem maradt kívül. Izrael azt nyilatkozta, hogy ha ez a rendszer jobban működik, és a regionális csoportosulások is működnek, akkor bizonyos feltételeket ők szeretnének érvényesíteni. Márpedig szerintem ezek nem rendkívüli feltételek, és egyéb fővárosok is tárgyalnak arról, hogy hogyan lehet az elvárásokat jobban teljesíteni, hogyha az USA ratifikálja a szerződést, és az atomsorompó egyezmény miatt is ugye nagy nyomást gyakorolnak Izraelre, hiszen ez kapcsolódik a 95-ös közelkeleti eseményekhez is. Tehát ez szorosan összefügg sok déli ország részéről, akik ugye részt vesznek ebben az atomsorompó keretben. Elhangzott egy kérdés Oroszországra vonatkozóan is. Oroszország a szerződést ratifikálta, nem hoztak létre annyi állomást, mint az USA. Az USA 95%-ot, Oroszország 60%-ot teljesített körülbelül. Oroszország ratifikálta, részt vesz a munkálatokban, támogatja a szerződést, ami számunkra jó, és egy példa kellene, hogy legyen Kína számára. Tehát ha Oroszország megtehetné azt, hogy az USA előtt ratifikálja ezt, akkor úgy gondolom ez egy jó érv Kína számára, hogy a nemzet biztonsági érdekeit ne ö, veszélyeztesse. A nukleáris fegyverek szerepe én nem akarom önökre erőltetni az én véleményemet. Vegyék kiinduló pontként Henry Kissinger nyilatkozatát. Ő és mások a betiltás irányába szeretnének elmozdulni. A logika egyértelmű, ott tartunk már, még nem. Hogy ez a szerződés megoldja a függő kérdéseket, azt hiszem, hogy ezt össze kell kapcsolni a egyéb kérdésekkel is. Ugye az ellenőrző rendszer, a két oldalú ellenőrző rendszer is mérvadó ebből a szempontból, és egyéb stratégiai, taktikai elemeket, nukleáris fegyvereket is be kell vonni ebbe az elemzésbe. Egyéb nukleáris fegyverekkel rendelkező országok arzenáját értékelni kell. Nagyon sok biztonsági lépés szükséges, és ezek kombinációja, ez vezethet el bennünket a célhoz. Van egy átfogó megközelítés is, tehát nagyon sok jó elképzelés van terítéken, és amit most látunk, az az, hogy mozgásban vannak ezen elemek decemberig ugye ratifikálni kell az USA szenátusának a szerződést, ami pedig nagyon fontos, hogy nem maradjunk tétlenek. Az utóbbi évtizedben nem történtek lépések, és mindannyian hozzászoktunk ahhoz, hogy megfigyeljük az eseményeket. Obama kijelentésének jelentősége az, hogy mindannyian ugye azt vetették az USA szemére, hogy távol vannak, kívül maradtak, most visszatértünk, de másoknak is csatlakozniuk kell hozzánk. És részben ezáltal appellálnak a közös fellépésre és éppen ezért mindannyiunk részéről ott van a lehetőség arra vonatkozóan, hogy egy proaktív fellépést alkalmazzunk. Nagyon sok konkrét területen ez lehetséges. Az egyik például ennek a szerződésnek a ratifikációja. Nem az EU fővárosaiban, hiszen Európa egésze ezt már ratifikálta. De azzal kapcsolatban, amit Szvoboda úr is megjegyzett, a párt vonalokon túl lépve kell együtt dolgoznunk, a parlamenti képviselőkkel együtt működünk, az parlament közi unióval, illetve számos bizottsági elnökkel. Tehát egy kitűnő hálózatunk létezik, és önök is telefonálhatnak Tájföldre, vagy Bruneibe, Indonéziába és egyéb országokba, ahol a ratifikációt előre kell mozdítani. Tehát ez az a fajta fellépés, amelyet mindannyian elő kell, hogy mozdítsunk. És itt proaktívan kell fellépnünk. Volt egy másik kérdés Galtieri úr részéről, a reményről, a reménységről. Nos, én szerintem ez a remény nem hal meg soha. A legrosszabb időkben is remény fűti az országokat. Pillanatnyilag most nincsenek olyan viharos körülmények, amelyek ugye meghatározták volna azt, hogy a hajó az elmúlt tíz évben hogy haladhatott előre. Most kitűnőek a körülmények, és éppen ezért evezhetünk előre. Tehát nincs szükség újjá éleszteni ezt a szerződést, hiszen ennek a rendelkezése, illetve a 150 ratifikáció maga is jelzi, hogy valóban a szerződés, a szervezet működik, nagyon is egészséges és működik, de az utolsó lépéseket még meg kell tennünk. És ezek az utolsó lépések nagyon fontosak megmutathatok néhány diát is, hogyha sikerül bekapcsolni. Ha megnézzük, hogy a nukleáris technológia mely területeken kezd megjelenni, akkor láthatják, hogy vannak olyan területek, ahol dinamikus nukleáris energiafejlesztés folyik, Ázsia, Latin Amerika, a egyéb hagyományos területek mellett. Hogyha ezt a térképet nézzük, és megnézzük, hogy az ellenőrzési garanciák rendelkezésre állnak, a nukleáris technológiával való visszaélés természetesen egyértelmű. Ez a nagy lukak Ázsiában, közép-keleten vannak, és Latin-Amerikában. Ázsiában és közel-keleten hiányzik a ratifikáció. Ez emlékeztet bennünket arra, hogy nem szeretnék, ha szűk keresztmetszet lenne az atomenergia számára, de egy biztonsági háló kell, hogyha az atomenergia 12%-ban nő a közel-keleten, Ázsiában évente, akkor ehhez arányosan erőfeszítéseket kell kifejteni. A kollégám mutatja, hogy ahol hiányoznak a világos zöld foltakkal. Hol kell jobban odafigyelni? Hol kell még több jogi biztonsági háló? Köszönöm szépen, nagykövet úr, a nagyon érdekes válaszokat. Átveszem, amit mondott. Szóval a kollégánk azt mondta, egy nagykövet szép személyért nem fogják aláírni, ratifikálni a szerződést. Nos, a, az EP képviselők szép személyért sem, ha szabad így mondanom. A delegációink napirendjén ezért ez kell szerepeljem. A parlamentközi delegációk ezzel kell foglalkozzanak, és fel kell hívni az államokat arra, hogy kötelezettségüket teljesítsék. Az Európai Parlamentnek ez feladata. Nikolaj asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagykövet úr, muszáj megegyezni, hogy ennél a szerződésnél óriási diplomácia zajlott, politikai, parlamenti, és nyomást gyakoroltak azért, hogy ratifikálják ezt a szerződést. Hogyha Kína és az USA ratifikálják, akkor is a szerződés néhány ország ellenőrzése alatt van, akik blokkolhatják ennek az érvénybe lépését, hatályba lépését. Nem a hagyományos a hatályba lépési formula ugyanis. Úgy gondolja -e, hogy a 14-es cikknek a revíziója a szerződésben megmutatná az érintettek igazi bevonását, érdekeltségét. Lunacek asszony, köszönöm szépen. Tóth úr, szeretnék köszönetet mondani azért, hogy eljött közénk elnézést, hogy nem tudtam részt venni, amikor a prezentációját tartotta korábban. Nemrég megválasztott képviselő vagyok Ausztriában, hely, nemzeti képviselő is vagyok, követtem az eseményeket ismerem a helyzetet. Nagyon örülök, hogy lefolytathatjuk ezt a vitát önnel. Szeretnék két dolgot mondani a zöldek és az EFA csoport nevében. Azt hiszem, hogy emocionális oldalról is meg kell közelíteni azt, hogy mi végezhető el, mennyire jó az idő a hajózáshoz, ahogy mondta. Obama elnök kifejezte a reményét, hogy tényleg hatályba fog lépni ez a szerződés, ahogy Szoboda úr mondta, mi parlamenti képviselők a delegációkban, az ülések során politikusokkal azon országból, akik a ratifikáló, majdan ratifikáló országokból származnak, rá kell mutassunk, hogy maguknak az országoknak, azoknak az országoknak is biztonsági érdeke ezt aláírni. Nem kérdést szeretnék feltenni, hanem a támogatásomról biztosítani és elismerésemről azért, amit sikerült eddig elérni. Elnök, köszönöm. Nagykövet úr. Igen. Ami a hatályba lépési formulát ö, illeti, ö, ez reményem szerint kettős öröm, először és utoljára ö, van ilyen a történelemben. 44 név kell szerepeljen, illetve ratifikálás. Elvileg lehetne spekulálni, és azt mondani, hogy Észak-Korea nehezen kiszámítható, mint tudják, nagyon makacs egyes kérdésekben nehéz a koreai népi demokratikus köztársaságnak a magatartását bejósolni. A következőt hadd mondjam. A KNDK növeli kapacitását, hogy nem csak kezdetleges atomeszközöket építsen, hanem egyre kisebbek, egyre jobb a hatásfoka, egyre közelebb jut ahhoz, ami beépíthető egy rakétába. Ez a technológia aggodalomra ad okot a régióban. A technológia elterjedt, és ez arra emlékeztet bennünket, hogy nem arról van szó, hogy a technológia terjedése a régió országait érinti, hogyha az a nukleáris garage szél hátsó udvari eladás működik, az mindannyiunk számára probléma. Ez egy luk az épületben. Hogyha ez megmarad, akkor újabb repedéseket okozhat az épületben nagyon komoly dilemma ez, mert egy ország folytathatja a kísérleteket. Ez egy szinte megbízásos kísérleti sorozattá válhat. Eladhat szolgáltatásokat másoknak. Komoly dilemma ez. Úgy gondolom, hogy nem szabad megnyugodnunk, hogy hét ratifikáció is elég. Értem ezt a naivitás. 96-ban megvolt a naivitás, hogy mindenki alá kell írja. Két és fél év kellett a tárgyalások révbe juttatásához. Ezért azt mondom, hogy most sem naivitás azt mondani, hogy el fogjuk érni a célt. Megpróbálok agyumosást végezni pozitív értelemben. Nem arról van szó, hogy mi kell tegyünk valamit. Ez volt a üzenet Gámban a kollégáknak. Nagyon pozitívan utaltak erre az erőfeszítésre. Mindennyian ö, hozzá kell járuljunk, járuljunk a közös munkához. A ö, rövidre zárás szerintem nem lesz működőképes a hatályba lépés nélkül, is nagyjából működik a szerződés, nem, ez nem megfelelő megközelítés, ez nem visz előre. Nem csak erről a szerződésről van szó. Nem szeretem túlságosan aláhúzni, de Obama elnök van, amit elmondott, és amit nem a közgyűlésen. Azt mondta, ö, csatlakozunk hozzájuk. Ö, szerintem most, a következő két-három évben vannak ö, lehetőségek. Időközi választások ö, lesznek az osában. Ö, sokat befektettek a diplomáciába, a multilaterális kapcsolatban. Nos, számon lehet kérni, mik az eredmények, mit tudnak felmutatni. Nos, ez a szerződés az egyik felmutatható eredmény. Jobb a helyzet, mint 96-ban. Meg lehet mutatni konkrétan, hogy eredmény van. Különben évtizedekbe is telhet, amíg a napsütés visszatér. Ne felejtsük el, hogy a hajózás szeles időben sokkal nehezebb, mint napsütöttőben. Köszönöm szépen, nagykövet úr, ez az ajömmosás idéző jelben endokrináció, indokrináció nagyon hasznos, természetesen szívesen lát megkívánhatjuk, hogy beszámoljon újabb fejezetekről ebben a folyamatban. Itt nekünk, parlamenti képviselőknek megvan a magunk szerepe. Nagyon jó lenne, hogyha szoros kapcsolatban maradnánk. Már most kérem, hogy jövőre jöjjön el közénk, és informáljon erről a folyamatról. Köszönöm szépen! A mai ülés vége van. Október 15-én találkozunk. Vájsz úr az Európai Védelmi Ügynökségtől jön, és egy aknamentesítési műhely lesz. Afganisztán továbbra is nagyon foglalkoztat bennünket, ezért az AFET jövő héten, október 6-án Szeki úrat fogadja az EU külön képviselőjét Afganisztánban. Kérem a koordinátorokat, hogy maradjanak még néhány percig. Folytatjuk a tegnapi bíró ülést. Köszönöm.